egyes esetekben is, és az emberi jogi összképről is. Köszönöm. Köszönjük Lewandowski biztos úrnak az összefoglalást. Hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be ehhez a témához a frakciók. A mostani vita után közvetlenül lesz a szavazás róluk. Közül Következő témánk Azerbajdzsán, ezen belül is Ilgar Mamadov ügye. Először Víringer de Odenberg asszonynak adok szót, aki az állásfoglalás indítvány egyik szerzője. Köszönöm szépen, elnök úr! Azerbajdzsánban ö, októberben lesznek a választások, de nagyon aggasztó, hogy már most megpróbálják megfélemlíteni az ellenzéket, és a, egy bakúi iskola igazgatóját, Irgen Mamadomot azzal a váddal tartóztatták le, hogy lázadást szervez, már pedig ő hivatalos elnök jelölt. Ha Azerbajdzsán be akarja tartani az emberi jogi konvenció alap tételeit, és pláne most, hogyha az Európa Tanács soros elnöke lesz 2014-ben, akkor nem tehet ilyet. Ez az Európa Tanács megszégyenítése, ezért követeljük Ilgen Mamadov azonnali kiengedését a börtönből, mint ahogy a többi politikai fogójét is. Azerbajdzsán nak meg kell reformálnia az igazságügyét, egyenlő elbírálást a bíróságok előtt. Hefner, az, Hefner úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Idén, októberben lesznek Azerbajdzsánban a választások. Már évtizedek óta uralkodik az Aliyev család. Most éppen a, ö, Ilyen Mamadov próbálja kihívni a Reál párt nevében az elnök fiát. Őt azonban azzal vádolják, hogy Izmailiben, egy azerbajdzsáni városban felkelést szervezett, és Mamadov próbált újságírókkal beszélni, és ezt még hozzácsapták a bűneihez, és azóta vizsgálati fogságban van, és így képtelen persze nyilván a kampányát is szervezni. De Azerbajdzsánban emberek tömegei tűnnek el, indoklás és bizonyítékok nélkül, akik a rezsimet kritizálják. Olyan emberek azonnal számolhatnak az eltűnéssel. Tehát minket is érint ez a kérdés, de az együttműködés az iszlám partnerséggel akár, vagy pláne egy társulási megállapodás megközésére vezető tárgyalásoknak az emberi méltóság, az emberi jog, a sajtó, a szabadság elveire kell épülnie. Ha ezek az elvek nem érvényesülnek, akkor nem kezdődhet el az együttműködés Azerbajdzsánnal. Köszönöm. Köszönjük, Hefner úr. Sáki asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kollégák. Azerbajdzsán az alapvető jogokat, a jogállamiságot semmibe vette a keleti partnerség eh, és az EBSZ e keretében pedig vállalta ezeket eh, ezek tiszteletben tartását, hiszen a papírra vetett szó mit sem ér, ha gyakorlatban nem érvényesül. Eh, véget kell vetni a civil társadalom és a mm, sajtó egymásának, Ülger Mamadovot szabadon kell engedni, ellene felhozott hamis vádokat pedig ejteni. A békés tüntetéseket teljesen betiltották, ez elfogadhatatlan. Barózó urat arra ösztönzöm, hogy a legmagasabb szinten tárgyaljon erről, amikor Aliyev elnökkel júniusban találkozik majd. Az energetikai érdekeinket nem, nem szabad az emberi jogok elé helyezni. Az azerbajdzsániak az Európai Uniót a közösségek az értékek közösségeként tekintenek, nem szabad hátat fordítani azoknak, akik megérdemlik, hogy az alapvető jogaikat megvédjük. Köszönjük, Sáke asszony. Kabrnoch uh, úr, egy percben. Předsedající, předem bych rád požádal. Köszönöm, elnök úr. Szerzőként szerepelek a táblán, de ez nem így van, kérem ezt töröljék. Állásfoglalásunkban arra szólítjuk fel az azeri kormányt, hogy a Mamadov ügyet minél hamarabb megnyugtatóan zárja le, bocsássák eh, szabadon az eh, letartóztatásnak vessenek véget, egy elnök jelöltnek ugyanis biztosítani kell a lehetőséget, hogy induljon a választásokon, sőt, azt is lehet végkelteni, hogy választási kampányt folytasson. A Mamadov ügyben a független média, a független civil szervezetek, a szabad választások eh, elvárásait eh, kell szem előtt tartani. Vannak szakbizottságaink, küldöttségeink, amelyek ezért felelnek, de az Európai Parlament úgy tűnik, hogy nem különösebben érdeklődnek ez iránt. Köszönjük, Zavarov úr. Most másfél percben. Nem. Passzelt úr kékkártyás kérdés kíván önhöz intézni. Elfogadja? Igen. Meg szeretném kérdezni a kolléga urat, hogy ö, bele tudja képzelni magát a helyünkbe, Lengyelországban 89 környékén és más kelet-európai országokban. Ha most ugyanazt mondtuk volna, amit ön most mond, akkor nem lett volna váltás. Miért kéne úgy eljárnunk, ahogy nem jártunk el akkor? Köszönöm. Nos, erre azt tudom mondani, hogy az emberi jogokat meg kell védeni mindenáron, de sajnos az Európai Parlament egy képviselője sem hajlandó Bakuba utazni, hogy az emberi jogokról tárgyaljon. Egy évvel korábban megbeszéléseink voltak Brüsszelben, és az Európai Parlament egyetlen egy képviselője sem jött el erre, már pedig ezek azok a fórumok, ahol az emberi jogokról beszélni kellene, nem itt a kékkártyás kérdések kapcsán. Vielen Dank, Herr Kollege Zabernoch. Ich glaube, es ist einiges jetzt hier äh, schiefgegangen. Wir haben die deutsche Übersetzung über den Kanal 2 gehabt, das müsste man vielleicht nochmal überprüfen. sajnos technikai probléma volt, az angol csatornán német nyelv jött egy darabig, de most már megoldódott. Hohenstein asszony következik, nem? Elnök javítja magát. Verzsia asszonynak akartam szót adni, és most átugrottam. Parancsoljon asszonya. Monsieur le Président. Uh... Elnök úr, furcsa dolog, hogy Kerbanov úr azt mondja, hogy nem szerzője ennek az árásfoglásnak, pedig tényleg úgy van odaírva. Mindegy, ez részletkérdés. Egy éve több százan követelték a demokráciát Bakú utcáin, a kormány eh, represszív módon reagált, bebörtönzött eh, ellenzéki eh, aktivistákat, ellenzéki vezetőket. A civil társadalom és a sajtó szervezetek szintén áldozatul estek ennek a 2013-as választás elnökjelöltje Ilgar Mamadov nem az utolsó példája a politikai foglyoknak fel kell lépnünk ez ellen, csak úgy, mint a rendőri erőszak ellen Törökországban, de ne felejtsük el, hogy két hónappal azelőtt ugyanígy vízágyúval, kaucsuk golyókkal verték szét a tüntetést az azerbajdzsáni rendőrök. Ötödik alkalommal tárgyalunk Azerbajdzsáról 2009 óta. 99 óta van partneri kapcsolatunk ezzel az országgal, tárgyalunk velük, és társulási szerződésről is szó van a bizottság, valamint Azerbajdzsán között. Mit teszünk mi a demokráciáért, és azért, hogy minimális standardok teljesüljenek? Mit követelünk tőlük? a múlt hibáiból levonjuk-e a következtetéseket, akkor, amikor tárgyaljuk a társalási szerződést, levonjuk-e tanulságot abból, amikor Tunéziával tárgyaltunk. Lewandowski úr, kérem válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönjük, Verzsi asszony. Túlund Holstein asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. A, az ellenfelek bebörtönzése, elnökjelöltek megkínzása, botrányos dolog. Különösen akkor, amikor olyan országban történik, amely állítólag demokratikus színekben akar feltűnni. Azerbajdzsán tagja az Európa Tanácsnak, Azerbajdzsán lesz 2014-ben az Európa Tanács soros elnöke, szerepel a keleti partnerségi országok sorában, egy tárgyalás megy, van most folyamatban az EU és Azerbajdzsán között társulási e, szerződés tárgyában, e, és ehhez képest e, van egy jelölt börtönben, rossz börtön körülmények között voltak, akik sokkal keményebb hangú nyilatkozatot akartak tenni Ilgár Mamadov ügyében, érdekében. Én is közéjük tartozom. Köszönöm. Hohenstein, szóval itt Köszönjük szépen. Most a frakciók felszólalói következnek. Egy percben Makovály asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Elítélem. Ilgár Mamadov letartóztatását. A békés tüntetéseket követően február 4-én került erre sor. Semmiféle indokot nem adtak a letartóztatásra és a börtönzárásra alaptalan vádakat hoztak fel ellene. Békés tüntetések voltak ezek, amelyekben részt vett, és bárkinek joga kell, hogy legyen ahhoz, hogy a kormányt békés eszközökkel kritizálja az egészben az a legelképesztőbb, hogy még csak jelen sem volt személyesen ezeken a tüntetéseken, részt sem vett személyesen. Ilgár Mamadov letartóztatása és fogvatartása az emberi jogok kirívó megsértése, ugyanez előfordul Törökországban, Oroszországban nap mint nap. A demokráciáért, az emberi jogokért minden nap keményen harcolnunk kell. Köszönjük szépen, Makovai asszony. Most Szennyisin kolléga következik ugyancsak egy percben. Mikrofon. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Azerbajdzsán az, eh, aláírta az Európai Emberjogi Egyezményt, a sajtószabadság nem érvényesül, az internetet korlátozzák, a politikai ellenzéket elnyomják, a, a gyülekezési jogot nem garantálják. Azt kérjük, követeljük, hogy hagyják, hogy eh, biztonságban végezzék cenzúramentesen az újságírók. A cenzúrázatlan internet nélkül nincsen demokrácia, nincsen jogállamiság. Az EU és Azerbajdzsán közötti bármiféle megállapodásnak figyelembe kell venni azt, hogy a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság eh, eh, olyan alapjogok, amelyeket mi nagyon fontosnak tartunk. Barroso úr, eh, amikor találkozik az elnökkel Brüsszelben, mindenképpen hozza ezt fel. Köszönjük, Szecsinyi asszony. Sernicki úr kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, én elvégeztem néhány számítást. 32-en vagyunk itt a teremben és Thun von Hohenstein asszonytól azt kérném, hogy ne állítsa azt, hogy tudja mindazoknak a véleményét, akik nincsenek most itt, éppen itt, nem tudhatja, hogy a másik 700 képviselő mit gondol, sőt, azért nincsenek itt ezek a 700-ak, mert ezzel is mutatják, hogy mit gondolnak mi 32-en nem csinálhatunk úgy, mint hogyha 732-en lennénk. asszony pedig a szélsőbalosoktól gondolja meg, hogy mikor és miért kritizál engem vagy az én frakciómat, ugyanis Verzsi asszony frakciója kétszínű emberi jogi kérdésekben mindig is az volt, elnök félbeszakítja a felszólalót, kék kártyát kap a Csárnecki úr, elfogadja a Hefner úr kérdését? Csárnecki úr, én értem, hogyan egyből ki akart menni felszólalása után, de még mielőtt bokros teendői után néz, engedje meg, hogy egy kérdést tegyek föl önnek. Nem értettem az ön felszólalását. Ön hogy képzeli, hogy működjön a parlamenti demokrácia? Mi ezen parlament képviselői vagyunk, és függetlentől, hogy hányan vagyunk itt, mi parlamenti képviselők vagyunk, és kérem, hogy ne személyeskedjen, ne támadjon ö, pont olyanokat, akik itt vannak, miközben ráadásul most pont ki akart húzni, miközben egy másik ország bajairól van szó. Csárneszki úr, Verzsi asszony, röviden reflektálhatnak, parancsoljanak. Köszönöm. Nem tudom, hogy eh, most személyes megtámadtatás sokán vagy kék kártyával reagálok, de mindenképpen reagálni szeretnék arra, amit a kollega mondott Eh, akinek a neve ott van eh, szerzőként, eh, nos, tényleg ott van szerzőként, és nem saját nevében, hanem a frakciója nevében. Ami pedig a sokszínűségét illeti az egyes frakcióknak, kérem söpörgessen a saját portája előtt, mielőtt másokat támad, és tiszteljük egymást. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy Hefner úr szándékosan félreértette azt, amit mondtam. Én ugyanis azt mondtam, hogy eh, tiszteletre méltó az, hogy 32 ember itt ül és eh, beszél az Európai Parlament nevében, és eh, nem illik azokról beszélni, vagy nem helyes azokról beszélni, akik lehet, hogy nagyon is jó okkal nincsenek most itt a teremben. E, ami Verzsiát asszonyt illeti, én nem az állásfoglalásról beszéltem, hanem arról, amit az ön frakciótársai egyes politikai viták során mondanak. Köszönjük Sárnecki úr fellépését. Most Zobró kollégának adok másfél percben szót. Köszönöm. Elnök úr, Azerbajdzsán fontos partnere az Európai Uniónak, különösen ami a gázellátást illeti. A Nabucco projekt, hogyha megvalósul, akkor az nagyban hozzájárul majd az energiaellátás biztonságához. Meg próbáljuk meg mindenképpen a lehető legtöbbet kihozni kapcsolatainkból, és csökkentsük függőségünket Oroszországtól. Már pedig erről szól ez a dolog. Vannak bizonyos reménysugarak Európában, eh, bocsánat, eh, eh, Azerbajdzsán az emberi jogokkal kapcsolatban. Ugyanakkor az elnök választások súlyos csalódást okozhatnak, hogyha kiderül, hogy az emberi jogok ilyen fontos mércévé válnak. Hamarosan következnek az európai parlament, a, ah, bocsánat, az azerbajdzsáni elnökválasztások. Miközben az egyik elnök jelölt börtönben van. Az biztos, hogy Aliyev elnök nem a világ legnagyobb demokratája, erről lehet beszélni, ezeket a véleményeket meg kell hallgatni, és azt gondolom, hogy eh, megfelelő helyen és időben mindezt eh, ki kell mondani. Követeljük az emberi jogok eh, tiszteletben tartását, nem akarjuk Azerbajdzsánt Oroszország karjaiba lökni, mert azt az oroszoknak nagyon is tetszene. Most a többi felszóló következik, nem a frakciók jelöltjei. Kelly úr, egy percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Oroszország és Azerbajdzsán között sok közös hasonló dolog van, például a gyülekezés és sajtó szabadságának teljesen bővétele, illetve az intolerancia. Az azerbajdzsáni választásoktól nagyon sokat vártunk, októberre kerül sor majd erre, óriási csalódás ezért ez a, az Mamadov ügy, aki az ellenzék vezetője, el akart indulni az elnökválasztáson, most azonban ö, e, ö, e, azzal a váddal, hogy zavarkásokat szított, börtönben találta magát, e, ráadásul büntetőcellában, innen nyilván majd csak a választásokat követően fogják szabadon engedni. Ez elfogadhatatlan, éppen ezért minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk arra, hogy Ülgár Mamadovot minél hamarabb bocsássák szabadon, hogy egy tisztességes választás eh, folyhasson. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly úr. Kretszú asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azokkal, akik nem értenek egyet azzal, hogy hogyan ö, bánik Azerbajdzsán Azerbajdzsán az Európai Unióval. Ami ott zajlik, az kiábrándító, különösen annak a tükrében, hogy hamarosan átveszi Azerbajdzsán az Európa Tanács soros elnöki tisztségét 2014-ben. Ilga Mamadov elnökjelölt jelenleg személyes meghurcoltatás áldozata, és ez csak egy jele az emberi jogi helyzet romlásának. Ha jót akar az azerbajdzsáni kormány, akkor demokratikus választásokat ír ki, és nem kriminalizálja az ellenzéket és az internetes tevékenységét azoknak, akik ellenzékben vannak. Felszólítom Barroso elnök urat, hogy tartassa be, ha tárgyal, Azerbajdzsán elnökével ezeket az emberi jogi alapnormákat. Köszönjük szépen, Krecu asszony. Migelszki úrnak adok egy percben szót. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Azerbajdzsán fontos szereplő ebben a régióban, kulcsfontosságú kereskedelmi partner az Európai Uniónak, és reméljük egyre fontosabb lesz, főként az energiaellátásban. Ez persze nem jelenti azt, hogy Azerbajdzsánnak mindent megengedünk, mindent elnézzünk az emberi jogok tiszteletben tartását, tőlük is ugyanúgy megköveteljük. Ahogy azt Oroszország szemben tesszük. Oroszország csak vélt állítólagos partnerünk, Azerbajdzsán valódi partnerünk, velük szemben, ha lehet, még szigorúbbnak kell lennünk. Cebernok úr a, a vezető annak a küldöttségnek, amelyik felelős az Erbajdzsánért, hogyha őt kritizálják, akkor több képviselőt kritizálnak. Egy olyan küldöttség munkáját kéne levezetni, amely nem tudja elvégezni a munkáját, mert a képviselők nem jelennek meg az üléseken. Az ECR frakció véleménye e, egyértelmű az ügyben, ezért írtuk alázásolás indítványt. Köszönjük, Migalszki úr, most jönnek a spontán hozzászólások kérek mindenkit nyomatékosan. Fünf Wortmeldung, nur zwei Minuten. Öten jelentkeztek szóra, hogy tartsák be felszólalási idejüket. Izaja asszony kap elsőként szót. Mamadov. Köszönöm. Elnök úr. Mamadov ellenzéki vezető, aki határozottan és régóta kritizálja a kormányt. Nem először fenyegették meg, most februárban azonban beváltották a fenyegetéseket, letartóztatták és börtönbe csukták. Olyan békés tüntetéseken vett részt vagy szervezet, amelyek miatt nem kellene börtönbe lenni, azonban légből kapott vádakkal, illették zavargásszítás vágyával került letartóztatásra. Az azeri kormánytól azt várjuk, hogy a Mamadóval és kollégáival szemben egy tisztességes eljárást folytasson le. Ez különösen fontos most, hogy az Európa Tanács elnöki posztját fogja átvenni Azerbajdzsán. Hogy lehetne az Európa Tanácsban egy olyan ország, amelyik elnyomja így az ellenzéket? Köszönjük, Eszája asszony. Ojuland asszony következik. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. az Európai Unió egyik stratégiai partnere Azerbajdzsán. Vallásos tolerancia és a világi értékek jellemezték Azerbajdzsánt. Az Európai Uniótól egyért, Európai Unióval kapcsolatban egyértelműek az elvárás, elvárások az e- állásfoglalásunk a tárgyalások folytatása mellett teszi le a voksot, ugyanakkor egyértelműen fogalmazza emberi jogok tiszteletben tartása ügyében is. Jó, nyílt párbeszédet kell folytatnunk Azerbajdzsánnal a jövőben is, annak érdekében, hogy az európai és azeri nép közlegyen egymáshoz. Köszönjük szépen, Ojuland úr. Koffri kollégának adok szót. Yeah. Tisztelt elnök úr! Mindig meglep az a professzionalitás, amelyel itt vitázunk. Azerbajdzsánt itt szapuljuk, az oroszokat meg csak kesztyűs kézzel kritizáljuk, ha szabad ilyet mondani, már pedig ez nem igazságos eljárás. A Lisszaboni szerződésben ott van az egyértelmű alapelvként az energiaszolidaritás elve. Németország elsőként szekte meg ezt a szolidaritási elvet azáltal, hogy ö, kilobizta, hogy hozzá irányítsák a nagy ö, olajvezetéket, és háromszoros árat fizet meg azért, hogy ő legyen ott az élen. Politkovszkai, Magnitsky, a Csecsen háború, Smolenski események, azok egyenként is elegendőek lennének ahhoz, hogy befagyasszuk a tárgyalásainkat az oroszokkal, de álszentek vagyunk. Köszönjük, Kurszki úr. Most Korhola asszonynak adok egy percben szó. Köszönöm. Azerbajdzsán elkötelezte magát az emberi jogok mellett. Emellett szándékában áll 2014-ben betölteni az Európa Tanács soros elnökségét. Mamadov ellenzéki vezető letartóztatása az októberi elnökválasztás előtt politikai tetnek minősíthető, ezért is szólítjuk fel az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy engedjék szabadon Mamadovot, illetve a tárgyalása legyen méltányos és tisztességes, mint ahogy korábbi állásfoglalásainkban is, ebben is beszélnünk kell a sajtószabadságról. Nem szabad hagyni, hogy az ellenzéki aktivistákat zaklassák. Az Európai Külügyi Szolgálat mindent el kell, hogy kövessen az emberi jogok védelmében. Köszönöm. Köszönjük, Korola asszony. Most pedig az eljárás utolsó felszólójaként Köszönöm, eh, elnök úr, biztos úr. Én most Azerbajdzsánnal kapcsolatban jelentkeztem felszólalásra. Ez is egy olyan tagállam, amely, ez is egy olyan állam, amely az EU tagja szeretne lenni, és közben az eltérő politikai nézeteket valló embereket üldözi a kormány. Itt most éppen Ilgár Mamadovról beszélünk, aki az ellenzék elnök jelöltje a 2013. októberi elnökválasztásokon, és börtönben van minthogyha egy bűnöző, egy gyilkos lenne, miközben, miközben ellenzéki politikus. Mamadov eh, állt eh, egy somó ellenzéki fellépés mögött, az ő bebörtönzése komoly aggodalmat keltette eh, Azerbajdzsánban, Európában és szerte a világon. Május végén az Európa Tanács felszólította az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy minden politikai foglyot engedjenek szabadon. Úgy tűnik, hogy ez a kérés süket fülekre talált. Ez elképesztő. Különösen azért, mert ez az ország akarja betölteni az Európa Tanács soros elnökségét jövőre. Köszönjük. Ezzel lezárom a spontán felszólalások körét, és megadom Lewandowski biztos úrnak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, meg szeretném köszönni az Európai Parlament képviselőinek, az érdeklődést a téma iránt, és az elmélyülést a kérdésben. Mamadov úr esete valóban súlyos eset, és megérdemli az Európai Unió figyelmét, már csak azért is, mert ugye ő kiemelt elnök jelölt volt. Aggaszt minket a, a magánzárkában való fogvatartása Mamadov úrnak, ahol nem látogathatják meg sem rokonai, sem nem kaphat kívülről például élelmiszert sem. Ez a már hosszabb ideje tartó bebörtözés azonban elsősorban azért kínos, mert képtelen így készülni az elnök választásokra. Garantálhatom önöknek, hogy Catherine Ashton főképviselőasszony és Füle úr szorosan követik az eseményeket, kapcsolatban vannak az azerbajdzsáni vezetőséggel, és már kétszer is nagyon kemény, nyilvános felszólítást idéztek ezekhez az ügy gyors és átlátható kivizsgálása érdekében. Tehát aggaszt minket az ügy, foglalkozunk vele, és nem csak a választások kapcsán, hanem az alapvető emberi jogok érvényesülése kapcsán miatt is, hiszen a politikai választás, legszélesebb értelemben vett politikai választás nem csak a választásokon, hanem az internet használatában is többek között megnyilvánul. Ami az Orosz Föderáció ügyét illeti, itt ugye itt is rendszerszerű a probléma, tehát nem csak Mamadov úr esetéről van szó, ahogy ezt többen mondták, ugyanakkor valóban Azerbajdzsán az EU számára fontos ország lenne, de nyíltan akarunk és fogunk beszélni, hogyha szükséges. Az a, a parlament előtt álló döntés illetve az, amit nekünk javasolnak döntésként, mindenképpen összhangban van azzal, amit mi is akarunk, a szabad választások lehetővé tételét. De Azerbajdzsánban, ami zajlik, az, azt nem önök vették észre és tárták föl. Úgy volt, hogy április 4-én az EU delegáció vezetője találkozik Mamadov úrral, de ez ugye nem sikerült, bár jogi képviselőjével és családtagjaival sikerült ez a találkozó, és Tafik Jakublu ügyét is napi renden tartjuk, akit ugyancsak előzetesben tartanak. A Bakúi EU delegáció felkereste Jakublu urat a börtönben, és ahogy a Mamadov ügyet is, ezt az ügyet is kiemelten kezeljük, követjük, monitorozzuk nem csak ezt a két nagy esetet, hanem az összes többi hasonlót is. Köszönöm. Köszönjük, Lewandowski úr. Ezzel ebben a témában berekeztem a vitát. Hat javaslat kapcsolódik ehhez, majd róluk nem sokára szavazunk. Utolsó napirendi pontunk a